Okay, guten Morgen. Szép jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Ma remélhetőleg első ízben végére érünk egy nagyon nehéz időszaknak, ami a feladatainkat vagy a munkánkat illeti. A következő 7 évre szóló oktatási program 2014-től kezdve, ez a szóban forgó dosszié. Egy programot gyakorlatilag fejtetőre kellett állítanunk, hogy így fogalmazzak, és az Erasmus for All, tehát az Erasmus mindenkinek nevű programot, az arról szóló javaslatot úgy gondolom megfelelő irányba, megfelelő mederbe tereltük, igent akarunk mondani Európára, yes, Europe. Több mint ezer módosító indítványt nyújtottak be a kollégák, ami részint annak a ténynek is köszönhető, hogy nem az én jelentésemet tudták módosítani, hanem, hogy hozzám hasonlóan, csak a bizottsági javaslatot tudtuk módosítani. Ezért sok módosítót négy-ötszörösen is benyújtottak a kollégák. Éppen ezért van az, hogy sok azonos módosítónk volt, ennek köszönhetően pedig sok kompromisszumos javaslatot tudtunk kidolgozni. Hét évre szól a program, éppen ezért az elmúlt hónapok során rendkívül intenzív munkát folytattunk. Köszönetet mondanék az összes kollégának, mindenek előtt az tevőknek, amiért oly konstruktív módon hozzájárultak a munkához. A pártpolitika nem játszott szerepet, Arról volt szó valóban, hogy olyan programot alakítsunk ki, amely megfelel a jövendő generációk igényeinek. Egy vaskos módosító csomag van előttünk, nálam egy kicsit egyszerűbb a dolog. Kérem, figyelmesen hallgassák, hogy mit mondok, mert előfordulhat, hogy 10-12 oldalt is ugrunk. Önök látják ezt a papíron, de nyilván beletelik némi időbe, hogy rendesen elvégezzük a szavazást. Nagyon lassú leszek most, kivételesen, hogy nehogy hibát vétsünk. Ha mindenkinek megvan a szavazókártyája, akkor el is kezdhetjük a munkát. 236-os módosító, jó magam, nyújtottam be. Mellette ki van? Ellene? Még egyszer, mellette ki van? Ellene? Három ellenszavazattal elfogadtuk. 13-as módosító. Mellette. Ellene. Elutasítva. Empl 14. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 14-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Deve 7 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Étre 13. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 311 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 315-ös módosító a következő oldalon találhatják. 315, 16 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-11 arányban elutasítva. 314 és EMPL 16-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Tehát 314 és EMPL 16. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12-10 arányban elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A következő a 18-as. Ittre 18 mellette, ellene, még egyszer mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 320-as mellette én támogatom. Ezt, ezt, ezt nem jel, jeleztem, de én támogatom jelentéstevőként a 320-ast. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Empl 18 mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-9 arányban elfogadtuk. 19-es, Empl 19-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 324-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12-12 arányban elutasítottuk. 323-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 325-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 325-ösről. Lezárom a szavazást. 15-9 arányban elfogadva. 18-as a következő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 327-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Étre 10, nem, mégsem. 329-es módosító, Benarabató mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 326-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 330-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Empl 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Empl 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 331-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ittre 16 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 332-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-11 arányban elfogadtuk. Ampl 23 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as, 333-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 334-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 335-ös mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 335-ös módosítóról. Lezárom a szavazást. 18-8 arányban elfogadva. Ampl 24-es. Ampl 24-es. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ampl 25-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ampl 26-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás el, elutasítva. 339-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 17-es, étre 17-es mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. 338-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 336-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 337-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-10 arányban elfogadtuk. M plusz 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 340-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 341-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 349-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 342-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es. 21-től 25-ig blogban szavazhatunk? Megszavazhatjuk ezeket együtt? A 25-ösig tehát mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. M pluszon 9 azonos, 343-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 343-asat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-10 arányban elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, még egyszer mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 26-os módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-12 arányban elfogadva. 348-as a másik oldalon található, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 345-ös, 46, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es és M30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 350 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 351-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 351-eset. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 13-11 arányban elfogadtuk. 29-es és 352-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 354-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12-12 arányban elutasítva. Rendben, még egyszer. Megnyitom a szavazást a 354-esről. Lezárom a szavazást. 13-12 arányban elfogadva. Köszönöm szépen, Szilvia. 362-es a következő, ugyanazon az oldalon alul, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 360-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 359-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32 empl mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 364-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ittre 20, ez a 16-os oldalon található. A 16-os oldalon tehát. 16-os oldalon, ittre 20. Megtalálták? A 16 a 15-ös után jön. Tehát a 16-os oldal alján itre 20 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás. Elvesztek? Rendben. Kérem, keressék meg a 16-os oldalt. Az önök, önöknél más a számozás? Jó, hát ez nem az én problémám, nem az én gondom. Rendben. Tehát egy kicsit tovább kell lapozniuk mindenképpen. Megtalálták végre? Rendben. Akkor még egyszer kezdjük el az itréről szóló szavazást. Itre 20. Mellette. Kérem menjen el innen, fiatalember tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum a, má- a következő oldalon található. Hármas kompromisszum kitámogatja. Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. 390-es módosító a következő. Ez legalább egy oldallal odébb van. 390-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 391-es, ugyanezen az oldalon található mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. 391-es módosítóról van szó. Sajnos a kollégámról van szó, de én mégis máshogy szavazok. Ivo, nem akar szavazni? 391-es módosító. Beker úr, ön nem akar szavazni? Lezárom a szavazást. 11-15 arányban elutasítva. Ittre 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 392-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ittre 24 Szavazhatunk az ITRE 24, 23 és ről közösen, nem? Jó, ITRE 24, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. ITRE 23, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. ITRE 43, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Rendben, akkor a következő, a 400-as módosító, legalább egy oldallal hátrébb található illetve előrébb, bocsánat, megtalálták. 400-as módosító, Milámon kolléga, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A következő az ITRE módosítója, két oldallal előrébb, ITRE 26. Én támogatom egyébként. Nem, nem látható a táblázatban, de én támogatom. Itre 26 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Itre 27 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 413-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elfonzi szóbeli módosítója, megkapták a szövegét, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 415 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 416-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ittre 28-as a következő, mellette, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elutasítva. Empl 51-es a következő. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Empl 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum, két oldallal előrébb, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Még egyszer két oldalt kell lapoznunk. A 490-es módosító következő, 490-es mellette, ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 490-es módosítóról. Lezárom a szavazást. 17-9 arányban elutasítva. 442-es módosító következő oldalon találhatják. Nevedalova kolléganő nyújtotta be mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 451-es módosító a következő oldalon. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ismét csak lapozni kell kettőt. A 486-os módosító. Nem, 478-as módosító következő, mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. 486-os módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 466-os, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 467-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 468-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 469-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 470-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 472-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Empl 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Empl 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Százas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 491-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A 491-es módosítóról szavazunk, lezártam a szavazást, 10-16 arányban elutasítva. Ittre 29, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 92-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Deve 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 493-as módosító következő, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kérem, legyenek csendbe ott hátul. 508-as. Több oldalt kell lapozni, 508-as módosító a következő. Emma McLarkin asszony módosítója mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 509-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 513-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. m 61 mellette, ellene, tartózkodás el, elutasítva. 510-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Rendben, megnyitom a szavazást az 510-esről. Lezárom a szavazást. 16-10 arányban elutasítva. Még azért jó a szemem, Mártin, jól látok még. 511-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 514 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ittre 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Deve 12 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Debe 13 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Két oldallal tovább, ittre 35-ös a következő, Jó, tehát ittre 35-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A hátulülőknek mondom, az ITRE az Ipari Szakbizottság, az EMPL a Foglalkoztatásügyi Szakbizottság, a DEVE pedig a Fejlesztési Szakbizottság, Fejlesztés Ügyi Szakbizottság, tehát csak tisztázni szeretném, hogy ezekről van szó. Jó, a 35-ös megvolt, folytatjuk az ITRE 38-al. ITRE 38. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 535-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Itre 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 547-es. 5, 4, 7 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást az 547-esről. Lezárom. 14-11 arányban elutasítva. 549-es. Én ellene vagyok. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 548-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ittre 40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Empl 67 a másik oldalon, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Empl 68-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 136-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 556-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 137-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. M69-es mellette, okafogyott, okafogyottá vált, M70-es a következő. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 138-as mellette. Túl gyorsak vagyunk, A 72-es a következő, M72 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 580, 558-as a következő oldalon található, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a második részről, tehát az 558-as módosító második részéről szavazunk. Lezárom a szavazást. 17-9 arányban elutasítva. 560-as, Katarina módosítja mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös számú szóbeli módosító tőlem származik, ezt megkapták, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell, ötös szóbeli módosító. Megnyitom a szavazást. Igen, ötös számú szóbeli módosítóról van szó. Azt hiszem, én hibáztam. Gondolom, hogy támogatják. Lezárom a szavazást. Nagyszerű. Köszönöm. Deve 15 a következő, a másik oldalon. Deve 15 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a Deve 15-ösről. Lezárom. 12-12 arányban elutasítva. 561 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 564 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 563-asat visszavonták, ittre 42 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 565 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 566 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 567 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 568-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 569-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 141 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elfelejtettünk valamit? 562-es? Elnézést kérek, mondja az, az elnök asszony, a Beneravató módosítóra elfeledkeztem, 562-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. M74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 573-as, 573-as mellette, illetve hát itt több azonos, az 573-as módosítóval összes azonos módosítóról szavazunk, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 575 és M76 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 145, 576 és ITRE 46. Ezek azonosak, mellette ki van, ellene. Tartózkodás elfogadva. es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 572-es mellette, Megnyitom a szavazást, az 570-esről ellenőrizzük azt. Lezárom. 24 3 arányban elutasítva. Milán, hát miért, miért akarsz ekkora vereséget zsebre tenni? Hát nem gonoszkodni akartam, igen, tudom, miről van szó, rendben. 572 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 577 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 146-os Ampl 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. És az 578-as is ide tartozott. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következő a tízes kompromisszum. Jóval előrébb található, három-négy oldallal előrébb nálam, tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenegyes kompromisszum. Ismét csak tovább kell lapoznunk, legalább két oldalnyit. Tizenegyes kompromisszum, tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A következő az Ampl 83-as, legalább két oldallal, vagy lappal előrébb. Ampl 83, mindenki megtalálta? Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 653 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 178, 645-ös, 659-es azonosak mellette, Ja, hogy ezek mind okafogyottak, mondja az elnök asszony. Igen, igazad van. Tehát Katarinát elfogadtuk. A következő a 179-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Azonos volt ez a 660-assal. 647-es a következő, Benarabatú módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 648-as a következő, illetve nem is, ezt elutasítottuk. Rendben, akkor magamnak mondom volna ellen, tehát ez aztán nem megy. 180 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 658-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 181 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következőt visszavonták. később, később tudtuk meg, igen, hát ezt visszavonták. 655-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 655-öst. Katarina módosítója. Lezártam a szavazást. 16-10 arányban elutasítva. 183-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 650-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 182-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 661-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 184 és 652-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 674-essel folytatjuk, két oldallal előrébb. 674-es Liam Aylward. Megtaláltátok? Megvan? Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 675-ös a következő mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 681, visszavonták. Rendben.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 vision for the programme shall also cover specific and sustainable administrative grants to european organisations active in the field of education training and youth. she wants as we all want to take here sport out because itt a sportot szeretné kivenni, hiszen a sportnak semmi köze az oktatáshoz és a képzéshez. Nem azért, mert nem támogatjuk a sportot, Santiago, Ivo, ne aggódjanak, tehát egyértelmű helyzet. Köszönjük, remélem, hogy támogatják, mert én támogatom. Támogatják, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. In, when we voted before, we voted in favor. And there I have go to ITRE 1. Akkor az ITRE egyeshez kellett volna átmennünk, de ez nem igaz, nem jól tettük, mert van egy szóbeli módosító, amely a kettes szóbeli módosító a következő oldalon. Látják? Felolvashatom. De előtte még a Kastler jelentést, a 241-est kell szavaznunk. Ki támogatja a Kastler 241-es módosítóját? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. Most akkor az én szóbeli módosítom következik. Emlékszem rá, hogy a preambulum pontban az előző gondolatom az volt, hogy megtartsuk az egész életen át tartó tanulás gondolatát. Aztán azt mondtuk, hogy majd erről később beszélünk, de továbbra is benne van az egész életen át tartó tanulás, de az Erasmus programot, ahogy Kavada úr javasolta, azt nem vettük be, és mondtam, hogyha, hogyha az Erasmus bevesszük, akkor a többi programot is be kell vennünk, tehát így módosítottam a pontot, ezt azt hiszem mindenki megkapta, benne van a szövegben, mindenki el tudja olvasni, tehát akkor most a szóbeliről szavazunk, ki támogatja. Ki van mellette? Pak asszony kettes szóbeli módosítója. Ellene? Ki van ellene? Tartózkodás? Vezsi asszony? Akkor hanyas számú módosítóról beszélünk? A fordításban azt mondom, hogy kettes szóbeli módosító. Igen, a kettes módosítóról van szó. De ez az Alfonzi képviselő tollából származott. Nézzük akkor. A hármas prambulum pont. Ezt megtalálta? Ott a 241-est elutasítottuk, aztán jön a kettes számú szóbeli módosító. A kettes módosító. Megtalálta? Rendben. 40, Katharina Dalova. Dafür? Dagegen? Ezt nem értem. Túl gyorsan haladunk? Jó, akkor lassan. Köszönöm, Berzsi asszony, elnézést kérek. Hol is jártunk? Itt hatos. Franciaul beszélek, akkor talán jobban fog menni a dolog. Itt hatos, mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 278 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 279 mellette ellene tartózkodás elutasítható. Ez túl bonyolult. Ez így nekem túl bonyolult.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 Uh, Csak annyit akartam még elmondani, elnök asszony, hogy nagy volt itt a zavarodás, nem volt egyértelmű, hogy miről szavazunk pontosan, melyik oldalon, úgyhogy mi tényleg azt kértük, hogy ismételjük meg a szavazást, mert nem volt egyértelmű számunkra, hogy pontosan hol is járunk, amiről éppen szavazunk. Úgyhogy köszönjük, hogy megismételte a szavazást. Gibt's noch zwei Abstimmungen? Rendben van, akkor átérünk a napirendünk következő pontjára. Takkula kolléga időben meg is érkezett Finnországból. A szavazás a gazdák tüntetése ellenére mégis sikerült időben megérkeznie. Hannó, szerettél volna még mondani néhány szót a Europe for Citizens témában, tehát a, az Európa polgárokért témában, de légy rövid, mert szavaznunk kell. Köszönöm. Elnézést, hogy csak ma sikerült ideérnem. Úgy tűnik, hogy kívül a parlament előtti tüntetők nem voltak nagyon barátságosak, mi ezt tudjuk. Köszönöm szépen, Doris, hogy az Erasmus Mindenkiért programmal foglalkoztál, ez nagyon fontos számunkra, és gratulálni szeretnék ehhez a jelentéshez. Nem a szavazásról szeretnék most beszélni, de lenne néhány megjegyzésem. Köszönöm a kollégáknak, akik segítettek a munkámban. A jövőben ez egy elég nagy kihívást jelentő jelentés lesz. Remélem, hogy a tanácsal és a bizottsággal minden jó irányt fog követni. Felvettük velük a tárgyalásokat a program végső formájáról, és sikerül előrelépnünk. Ami a jelentést illeti, sikerült néhány kompromisszumot kialakítanunk. Sajnos minden frakció nem támogatta ezeket, de hát ez a politikai élet részét képezi. Van néhány kényes kérdés is természetesen, és a kisebbség benyújtott egy szóbeli módosítót francia nyelven ma délelőtt. Én nem tudok franciául, de ez is a politikai vita része. Köszönjük a kollégáknak, akik a kompromisszumot támogatták, hogy ezt megtették, és hogy kialakították a módosítókat is. Köszönöm a titkárság munkáját is, akik segítettek a munkámban, és nagyon keményen dolgoztak. Szeretném ezen kívül kiemelni Martin és a titkárság többi tagjának a munkáját. Természetesen az ALDE csapata és az egész szakbizottság munkáját is köszönöm. Akkor szavazunk. Rendben van. Mielőtt szavaznánk, két dolgot el kell mondanom. Mindenkit emlékeztetni szeretnék arra, hogy ezzel a programmal, illetve ezzel a jelentéssel nagy gondunk akadt, nevezetesen nem az együttdöntés eljárás keretében zajlik majd mindez, hanem Nekünk, Európai Parlamentnek rá kell bólintanunk gyakorlatilag arra, amit kitalált a bizottság és a tanács. Mi úgy gondoljuk, hogy egy ilyen Európa polgárokért program más elbánásban kellene, hogy részesüljön a jogi szolgálatunk. Elmondta nekünk, hogy erre lehetőség is lenne, mindmáig azonban nem sikerült tisztetni a helyzetet. Mégis együttdöntési eljárás keretében kezeljük mi ezt, tehát minthogyha együttdöntésről lenne szó, és aztán a módosítóink révén megpróbálunk majd három oldalú egyeztetésre jutni, illetve ilyet eszközölni a tanácssal és a bizottsággal együtt, és megpróbáljuk megfelelően kialakítani a programot. Hánu már elmondtam, ő ugye nem beszél jól franciául, Verzsie és Biszkénes Huber kollégák a GUE nevében egy kisebbségi szavazást kértek, nem fogják támogatni a jelentést, hanem egy saját dokumentumot fognak hozzá csatolni a szöveghez. Szemben a legutóbbi esettel azonban a GUE most részt vett a program kidolgozásában, éppen ezért nagyon hálás vagyok, hogy sikerült most így eljárnunk értem az álláspontjukat, noha ugye a szöveggel, amelyet készítettek, nem értek egyet, hiszen ugye máskülönben az ő frakciójukban lennék nyilvánvalóan, hogyha egyet értenék velük, de hát csak szerettem volna elmondani, hogy a GUE-nek tehát gondja van a többség által elfogadott vagy támogatott szöveggel. Jó, elmondom röviden, hogy mi a gond, illetve Verzsia asszony is elmondhatja, hogyha szeretné. Verzsia asszony, legyen rövid, kérem, parancsoljon. Szeretném elmagyarázni az álláspontunkat. Először is a javasolt program a történelem emlékezete, vagy a történelmi emlékezettel kapcsolatos kötelesség, ahogy ezt franciául mondjuk. Nos, hogyha a politikusok megpróbálják az emlékezettel kapcsolatos kötelességet kiemelni, ami valódi téma, nem szabad, hogy ők ezzel kapcsolatban bármilyen tanácsot vagy utasítást adjanak. Ami minket illet, mindenféle totalitarizmust elítélünk, bármilyen formáját, és Tudják, hogy a frakciónkban vannak kommunisták, volt kommunisták, de nem csak a mi frakciónkban vannak ilyenek, és nem szeretnénk, hogyha átírnánk a történelmet kelet és nyugat között. Az emlékezettel kapcsolatos kötelesség minden totalitárius rendszerrel kapcsolatban kötelességünk, amely korábban a történelmünk során a területünkön létezett, és nem szabad megfeledkezni a gyarmatosító rendszerről sem, és ezt az előadó elutasította. Ezt a módosítót nem én nyújtottam be. Tehát ezért vettem részt a frakcióm nevében a kompromisszumban, hogy a szakbizottságunk hagyományos álláspontját tudjuk képviselni, amely a bizottság eredeti javaslatában volt, miszerint totalitárius rezsimekről beszéljünk, és ne vegyük egy lapra a sztálinizmust és a fasizmust, és a kommunista rendszereket. Azt gondolom, hogy nyugaton és keleten is voltak ilyen kommunista rendszerek, és vannak olyanok, akik kommunisták és demokraták voltak, akik a fasizmus és a nácizmus ellen küzdöttek. Az egyik módosítómnak a célja, az egyik módosító célja, hogy a holokausztot a sztálinizmus és kommunista, totalitárius rendszerek szintjére vegye. Ez teljesen elfogadhatatlan történelmi szempontból, és képtelenség, hogy a náci rendszerrel egy szinten kezeljük, amely valóban a történelmek egy teljesen sajátos rendszere volt, amely létrehozta a holokausztot, és minden a táborokban meggyilkolt zsidó emlékére kötelességünk, hogy itt különbséget tegyünk. Rendben, hát nyilván erről vitatkozhatunk, illetve meg is érne egy vitát, de talán majd egy másik ülés alkalmával. Most már nem vitázunk erről. Verzsia kolléganő elmagyarázta, hogy mi az álláspontja, illetve a frakciója álláspontja, ezt így el kell fogadnunk. Rendben, akkor AFKO 1, és a jelentéstevő módosítja a mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Afko 10 egy-kettő, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Százötvenhatos, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Zu 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 159-es ugyanaz, és az AFKO 10-es is, tehát 156-os, 165-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12-10 arányban elutasítva. 160 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 21-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ugyanez volt a 164-es és akkor 11-es is, Libe 9, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 166 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 167 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 168 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 100 170-es mellette, ellene, tartózkodás. Also, budget 6. Budget 6. Budg 6 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Lébe 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 24-es és 172-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Libe 13 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom. Tizenhét tíz arányban elfogadtuk. Az Aldénál egyel többen szavaznak, mint kellene. No? Mr. Vatimo. Vatimo úr. Okay. Okay, no. Scusi, io voto con la sinistra qui. Sì. Elnézést kérek. Én nem jól szavaztam. Á, helyet változtatott, és Marika nem tudott róla, ő is szavazott. Rendben. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-es, a másik oldalon van. AFKO 12. AFKO 12 mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. AFKO 12. Lezárom. 18-6 arányban elfogadtuk. 174 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 175 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 176 mellette, ellene, tartózkodás, még egyszer. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 176-os módosítóról. Lezárom. 22-3 arányban elfogadtuk. Afko 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 177-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-11 arányban elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Emeljétek rendesen a kezeteket. Elfogadtuk tehát 178-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 179 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 180, illetve libe 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 181 és 31-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 181. 181-es és 31-esről szavazunk, lezárom a szavazást. 17 hét arányban elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító mellette, ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 19 hat arányban elfogadva. Hát ezt megsporolhatnánk magunknak, hogyha mindenki felemelni a kezét. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 197-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, libe 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 207-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 208 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 209 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. AFKO 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 211 mellette, ez okofogyottá vált, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 11-es kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom. Rendben, elfogadtuk. 189-es mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Tizennyolc-három arányban elutasítva. Lébe 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 194-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 195-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 196 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 198 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 199 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Afkó 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 200 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 16-8 arányban elfogadtuk. egy mellette, ellene, tartózkodás, 210 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 206 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Libe 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 212 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 213 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 13-12 arányban elfogadva. 214. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 220 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 13-11 arányban elutasítva. 221 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Libe 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Libe 25 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Libe 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 222 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 16 hét arányban elfogadva, budget 8 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Jelentéstevő módosítója, 223-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És ezzel az összes többit is elfogadtuk, budget 9 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 226 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 227 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 228 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ezekről nem szavazunk. 50-es a következő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 233-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 238 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 241-es. Ellenőrizzük? Mit ellenőrizzünk? 238-as, rendben. 238-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 16-9 arányban elfogadtuk. 241 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 52 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Tizenöt-kettő arányba, illetve nem, lezárom a szavazást. 14-10 arányban elfogadva. Kettes szóbeli módosító. Nem, mégsem. 14-es kompromisszum a következő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es. Afko 27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Libe 30. 50. Kompromiss 15. Nein, nein. Äh, die zwei müssen wir noch. Tut mir leid, 55 müssen wir. Ach entschuldige, wir haben nach AFCO 27. Az afko 27 után elfelejtettem szavaztatni az 55-ösről, azt hittem azonosak, tehát 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Libe 30 a következő, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Libe 31. Libe, Libe 31, tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58-as, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a második részről, az 58-as módosító esetében. Lezárom. 12-9 arányban elfogadva, 255-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 256 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 256-osról szavazunk. 256-os. Megnyitottam, és le is zártam a szavazást. 13-9 arányban elutasítva. 60-os. Módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 60-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 14-9 arányban elfogadva. Afko 29. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Libe 32, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Afko 30 mellette. Oka fogyott, mondja az elnök asszony. Igen, oka fogyott. Az egész egészen a 258-as a következő mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Afkó 31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Libe 33. Nem, mégsem. A 259-es a következő. De nem, ez is okafogyott, mondja az elnök asszony. Libe 34 a következő. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Afkó 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Afkó 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a Lébe 36-osról. Lezárom. Tizenhét hat arányban elfogadva. 66-os 261-es és 262-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ezekről nem szavazunk. 70-es a következő. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 71-től 77-esig terjedő módosítókról blogban szavazhatnánk? Igen? Mellette ki van? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Az afkóról nem kell szavaznunk. 79-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 80-astól a 95-ösig szavazhatunk blogban ezekről? Nem? Mit vegyünk ki belőle? Mikrofon nélkül, sajnos nem hallották a tolmácsok. 85-ös, ki van a 85-ös mellett? 85-ös mellette ki van? Ellene, tartózkodás, elfogadva. És a másik mi volt? 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. És mi még? 92-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Jó, a többiről pedig mellette szavazunk, mondja az elnök asszony, a többi mellett, de nem, blogban szavazunk a többiről. Tehát ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Libe 38 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva illetve elutasítva javítja magát az elnökasszony, Libe 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 96 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A 97-esről szavazunk. Lezárom. 12-12 arányban elutasítva. 98 és akkor 2 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 99 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 14-9 angenommen. 14-9 arányban elfogadva. Egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 106. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Libe 1. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Tizenöt-kilenc arányban elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 107 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 110-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 111-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 112 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 113-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Afkó 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 114 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A következőek azonosak, mellettük ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 6, 116, 115-ös voltak ezek. Libe 3 a következő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Afko 5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogad, elutasítva. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-9 arányban elfogadva 9-es mellette, ellene, elfogadva. 126-os mellette, ez okafogyott, 127-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 128-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Afkó 6 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 129 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 130 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 12-12 arányban elutasítva, Afko 7 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Afkó 8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 131-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Afkó 9, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 132 mellette, nem, ez okafogyott. Igen. Libe 5 a következő, mellette, ellene, mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. ez war Liebe 5. Lezárom a szavazást. 16-8 arányban elfogadva. Budget 3 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 134 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 135-ös mellette. Nem, oka fogyott, mondja az elnökasszony. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Budget 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 136, 137 és 12-es mellette ellene tartó, tartózkodás elfogadva, 138-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, ellenőrizzük a 138-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. 12-12 arányban elutasítva, 139 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 144 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Zárószavazás. Megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-5 arányban elfogadtuk, egy tartózkodás mellett. Ugyan úgy járunk el, mint az előbb, tehát még egy, tehát a módosított jelentés tervezetről szavaztunk, most pedig a jogalkotási javaslat tervezetről szavazunk. Budget 1 mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Budget 2 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Jogalkotási ellesfoglalás tervezetről szavazunk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. 17-4 arányban elfogadva, három tartózkodással. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Thank you very much. Köszönöm szépen, Hanno, köszönöm szépen mindenkinek a kompromisszumokban való részvételt, és Hanno, szeretnél mondani valamit? Parancsolj! Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille. Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy elfogadta, hogy napirendre tűzzük ezt a kérdést, hiszen, és hogy ezt előre vette, mert árnyék jelentéstevő vagyok, a Libében kell szavaznom utána. Ami a bizottság közleményét illeti ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ez rendkívül jó anyag, és kiválóan felhasználható a tárgyalásunk kiinduló pontjaként. Néhány pontján természetesen lehet javítani. Köszönöm, hogy a bizottság képviselője is eljött erre az ülésre. Valahol elmondhatjuk, hogy akkor már meg is kezdődött a tárgyalás közöttünk. Ahhoz, hogy erről a kérdésről tudjunk eszmét cserélni, meg kell néznünk, hogy eddig mi történt, és ez alapján tudjuk meghatározni az iránymutatásokat a következő programozási időszakra. Mostanáig néhány kivételtől eltekintve Európa kulturális fővárosai elég sok idegenforgalmi látogatót kaptak, de egy pár éve jelentősen csökken ezen idegenforgalmi fellendülés aránya, és ezt figyelembe kell vennünk, amikor megpróbáljuk ezen fővárosokat vonzóbbá tenni. Például az olimpiát szervező városok az esemény után 7 éven keresztül még nagyon sok látogatót fogadnak. Ez nem igaz az európai kulturális fővárosokra. Úgy tűnik, hogy tehát az ilyen jellegű befektetések nem annyira gyümölcsözőek. Mostanáig ezen fővárosok nem nyertek azzal, hogy igen komoly beruházásokat tettek a saját költségvetésükből. Egy harmaduk nak sikerült csak a városok szempontjából nyerességes beruházásokat indítaniuk. A múltbeli tapasztalatokból az derült ki, hogy fontos, hogy a civil társadalmat is bevonják már a szervezés időszakában is önkéntes vagy más alapon a munkába. Összefoglalván tehát ezt tudom elmondani azzal kapcsolatban, hogy eddig hogyan folytak a dolgok és szeretném egyből kiemelni, hogy két tekintetben szeretném a javaslatot bírálni. Egyrészt, ami az időszakot illeti, a javaslat, amelyről most beszélnünk kell, 2033-ig lesz érvényes. Nem tudom, hogy a mi munkánk, amelyet a jövő évig kell elvégeznünk, érvényes lesz-e 20 év múlva. Tudjuk, hogy minden európai program általában 7 éves időszakra érvényes. Nem tudom, hogy pontosan el tudjuk-e képzelni, hogy 2033-ban hogyan fog működni az Európa Kulturális Fővárosa program. Ez egy rendkívül ambiciózus elképzelés. Felteszem a kérdést, hogy esetleg ki kellene tűzni egy átmeneti határidőt is amely során mérleget kell vonni a helyzetről, és a parlament egy ilyen köztes időszakban állást kellene, hogy foglaljon arról, hogy addig hogyan mentek a dolgok, különösen azért is, mert semmilyen pénzügyi garancia nem létezik arra vonatkozóan, hogy 2033-ig mi fog történni. Másfél millió eurót adnak a kiválasztott városnak, de egy több éves pénzügyi kereten belül, amely a következő éveket finanszírozza, nehéz, nagyon nehéz elképzelni, hogy 2033-ig mi fog történni. Ezért szeretném tudni, hogy a kollégáknak mi a véleménye erről a kérdésről. hogy felmérhessem, hogy én vagyok-e az egyedüli, aki számára ez problémás. Szeretném tudni, hogy a többi kolléga mit gondol erről, és hogyha velem egyértenek, akkor mit tehetünk. Nos, mit mondhatnék még el? A bizottság közleményéről. Mindenek előtt ki kell emelni a civil társadalom szerepvállalását, mindenképpen bátorítani kell ezt. Ez rendkívül fontos az Európa kulturális fővárosainak a sikere szempontjából. A bizottság az európai dimenziót már most kiemeli. Azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos érv amellett, hogy valóban hogyan kell döntenünk. Szeretném, hogyha a kiválasztott város vagy városok példaértékűek lennének. A környezetvédelem, a Lisszaboni célkitűzések szempontjából, vagy például a hulladék újrahasználás, újrafelhasználása szempontjából. Tehát valahogy meg kell néznünk, hogy mi az, amit mi példaként tudnánk felmutatni a saját városainknak, amely szempontjából a kiválasztott Európa kulturális fővárosa valóban példaértékűen járt el. elképzelhetőnek tartom azt is, hogy egy olyan várost válasszunk ki, amely az évek során már más várossal, más európai várossal is szoros kapcsolatot ápolt. És így bizonyítani tudja, hogy valódi kapcsolathálózattal rendelkezik több európai városban. És így az európai polgárok számára egyfajta vonzó pólussá válhat Hallhattunk olyan városok példáiról, amelyben rendkívül jó programot alakítottak ki, amelyeket megválasztottak Európa kulturális fővárosává, de nem rendelkeztek megfelelő infrastruktúrával a látogatók fogadására, az európai turisták fogadására. Gyakran a város lakói és a látogatók között egyfajta ellentét alakult ki, hiszen nem volt megfelelő az infrastruktúra az adott városban. Tehát garantálnunk kell, hogy hosszú távon is fenntartható legyen a megoldás, hiszen hogyha egy kiválasztott városban, amelyet Európa kulturális fővárosává választanak, csak egy éven keresztül lehessen egy programot fenntartani. Mindenképpen már a pályázat során biztosítani kell azt, hogy politikai szinten megállapodás jött létre az egyes politikai erők között, és minden politikai erő abban a városban elfogadja ezt a pályázatot. Nem szabad, hogy az ellenzék, hogyha hatalmi változás következik be, ne fogadja el az adott pályázatot, hogyha aztán később azt elfogadják. Tehát egy város minden politikai erejének a pályázatáról kell beszélni. Ezen kívül helytálló lenne, hogyha egy eléggé korlátozott másfél eurós költségvetésből, ezt egyébként meg kell majd erősíteni, hogy hosszú távon is megmarad ez a költségvetés. Jó lenne tehát, hogyha a kiválasztott város jobb hozzáférést kapna a strukturális alapokhoz az Európai Unió költségvetéséből az adott város vagy térségre vonatkozóan. Jó lenne, hogyha a kiválasztott város ezen alapokhoz elsőbségi alapon férne hozzá. Ezen kívül szeretném, hogyha a tudományos kutatás is részét képezni az Európa Kulturális Fővárosa fogalmának. A kiválasztott városnak a pályázatában ki kell emelnie, hogy a tudományos kutatás ágazatában milyen eredményeket ér el, és az európai dimenziót kell itt kiemelnie. Nos, ezen kérdéseket tartom én érdekesnek vagy fontosnak. Nagyon röviden tettem mindezt, hiszen ez az első eszmecsere, amit a témáról tartunk. Várom tehát a képviselők hozzászólását, és ez volt az egyik legfontosabb számomra kiemelendő kérdés. Ezzel próbáljuk javítani a bizottság javaslatát. Mint már mondtam, a bizottság közleménye rendkívül jó, és nagyon jó kiindulási alapot nyújthat a mi munkánk számára. Természetesen folytatjuk az együttműködést a bizottsággal. Mari Terez, majd Petra következik. Merci bien, Doris. Uh... Köszönöm, Doris. Először is azt gondolom, hogy jó hír, hogy a bizottság úgy döntött, hogy folytatja az Európa Kulturális Fővárosa programot. Ennek én örülök, hiszen több delegációban részt vettem, amely során meglátogattuk ezen városokat, és azt gondolom, hogy ez ékes bizonyítéka, tehát az ott látható dolgok ékes bizonyítékai annak, hogy valóban lehet még ezen program hatékonyságán javítani. Ez egy 25 éve működő program, vannak előnyei, de vannak korlátai is természetesen megfelelő intézkedéseket kell találnunk arra, hogy a hiányosságokat kiküszöböljük. Három ilyenről szeretnék beszélni. Az első a költségvetési probléma, még inkább a válság idején. A, az idegenforgalmi promóció túlságosan nagy teret kap a többi aspektushoz képest, és a fenntarthatóság kérdése is nem csak a kulturális főváros éve során kell gondolkoznunk tehát Márkó már néhány irányt felvázolt, ezeken el kell gondolkoznunk. A program egyfajta hozzáadott értéket jelent kulturális szempontból a városok számára, de társadalmi és gazdasági szempontból is ez megjelenik. Szeretnék kiemelni valamit. Én magam a Regionális Fejlesztési Szakbizottságban is dolgozom, és ott azt látjuk, hogy a városfejlesztés és a város átszervezése szempontjából a kulturális főváros cím előny lehet, de ez nem általános szabály. Általában a nagyobb városok, amelyek ezt a címet megkapják, jó lehetőségként használják ki ezt a programot, és mindenképpen ezt figyelembe kell vennünk, hiszen ez valóban egy fenntartható, hosszú távú előnyt jelent, és különböző kézenfogható eredményt mutathat az infrastruktúrák szempontjából, és rendkívül fontos infrastruktúrák szempontjából is. Ami az forgalmat illeti, ez egyfajta vonzerőt jelent, és talán nem annyira kézenfogható eredmények között említhetjük a helyi kulturális szereplők bevonását, rövid és hosszú távon is, és ez természetesen fontos számunkra. Ahogy azt a kollégám már elmondta, nem mindig egyértelmű a többi aspektus, inkább a kulturális, az idegenforgalmi promóciót láthatjuk, a kulturális eseményeket szervezik a városban, erről beszélnek legtöbbet. Meg kellene néznünk, hogy milyen kritériumok alapján lehetne megkönnyíteni az adott város programjának a sikerét. Európa mit javasol azért, hogy a hosszú távú hatásokat is figyelembe vegyék? Mint már mondtam, a városok számára a költségvetési probléma merül fel, ami Marseille 2013-as programját illeti, ez egy óriási költségvetés. Azt hiszem, hogy 600 millió eurós költségvetésről van szó. Mi másfél millió eurót adunk, hát ez nevetséges összeg ahhoz képest, hogy mekkora költségvetésekről van szó, és mi nem fogunk tudni ezen emelni. Ez egyfajta ö, ráhatás csak és ösztönzés. Tehát ami a költségvetési hatást illeti, talán meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk a többi európai szakpolitikával komplementáris elemeket felfedezni a strukturális alapokkal vagy más alapokkal. És persze meg kell néznünk, hogy maga a fővárosok számát is hogyan lehetne legjobban meghatározni. Talán jó lenne, hogy csak egy ilyen lenne minden évben, nem pedig kettő, és ehhez persze kapcsolódik a költségvetés kérdése is, de hát ez csak egy csepp a tengerben. Köszönöm, Petra. Ja, vielen Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek. Először is köszönöm szépen a pozitív megjegyzéseket a program folytatásáról, valamint a javaslatunkról, és csak néhány szót szólnék talán a javaslatunkról, és utána néhány konkrét megjegyzést tennék a felvetett kérdésekre reagálva. Először is meg tudom erősíteni, hogy a javaslatunkat konzultáció előzte meg, volt egy online nyilvános konzultációnk, és volt egy nyilvános konzultációhoz fűződő nagy ülés, és volt egy 25, a 25 éves évforduló alkalmából megtartott konferencia, amely megvizsgálta a múlt tanulságait, független szakértők is elemezték a programot, és mi bizottságként is természetesen értékeltük a helyzetet, illetve a program múltját, hiszen mi is, nekünk is feladatunk a monitorozás és az értékelés. Mindezeket összevetettük egymással, és megpróbáltuk eldönteni, hogy a jövőre vonatkozóan milyen tanulságokat vonhatunk le. A javaslatunkat azért tettük most le az asztalra, mert, ahogyan az elnök asszony is elmondta, nagyon fontos a folytonosság biztosítása 2020-ban, hiszen 2019-ben lejár a jelenlegi program. A verseny hat évvel előbb kezdődik meg, tehát 2020-ra vonatkozóan 2014-ben kell elkezdenünk a kiválasztási folyamatot, ezért született meg a javaslatunk. Lehet, hogy egyesek úgy gondolják, hogy korai, de ennek ez az oka. A javaslatunkban Levontuk azt a konklúziót, hogy a jelenlegi rendszer jól működik, nem kell drámai módon változtatásokat eszközölni, tehát folytathatjuk az eddigiek alapján, azonban nyilvánvalóan több éves tapasztalatra tekinthetünk vissza, és ebből kifolyólag eh, itt-ott azért javíthatunk a programon eh, az érintett eh, városok javára. A kulturális főváros cím hatalmas előnyel jár az érintett városok esetében, és hatalmas lehetőségeket rejt, de ez nem automatikus, ahogyan többen is elmondták, és ez az egyik olyan dolog, amelyel foglalkozni akarunk a javaslatban. Mi azt szeretnénk, hogyha ideál, hogy ideális esetben mindegyik európai kulturális főváros hosszú távú örökséget hagyjon maga után, és sikeres legyen, ugyanakkor biztosítani akarjuk azt is, hogy minden pályázó város valamilyen stratégiai előnyre azért szert tegyen a pályázás révén. Hiszen láthatjuk, hogy a pályázásra sok-sok pénzt fordítanak a városok, így tehát megfelelő ösztönzőket próbálunk teremteni, hogy minden pályázó város is előnyre tegyen szert, és hát nyilván a nyertes városok is egy hosszú távú előnyre számíthassanak. Továbbá megpróbálunk ösztönzőket beépíteni a javaslatba, hogy a nagyobb politikai stabilitás szavatolva legyen a pályáztatás éve és az adott év között, hiszen, mint ahogyan mondtam, hat évvel az adott év előtt kezdődik el a pályáztatás, utána négy éve van az adott városnak felkészülni a kulturális főváros rendezvényeinek megtartására, és eközben választásokra kerülhet sor. Tehát nagyon fontos politikai szempontból, hogy stabilitást teremtsünk, mind politikailag, mind pénzügyileg is természetesen. A második probléma, hogy voltak olyan városok, amelyek a kulturális főváros rendezvényei utáni időszakra vonatkozó tervezése nem volt elég erős, tehát a hosszú távú stratégiát szeretnénk kidomborítani. Harmadszor úgy gondoljuk, hogy sok esetben a helyi érdekek felülírták az európai érdekeket, itt tennünk kell valamit, hiszen európai kulturális fővárosról van szó, nem nemzeti kulturális fővárosról. Az értékelést is szeretnénk erősíteni, az értékelhető adagyűjtést szeretnénk valamilyen módon megerősíteni, ez a negyedik fontos pont. Ezzel is rá akarjuk bírni a városokat arra, hogy stratégiai módon gondolkodjanak, a hosszú távú érdekek is szem előtt legyenek, és hogy a kulturális főváros évén túl is javátlása a város, például kultúr, idegenforgalmi téren ennek a címnek. És továbbá az ötödik fontos pont, hogy jó minőségű kulturális fővárosaink legyenek. Megpróbáljuk fel, fenntartani a cím presztízsét, minőségét 25 év után is. Azt látjuk, hogy jól működik ez most is, de fontos, hogy olyan kritériumokat határozzunk meg, hogy valóban jó minőségű kulturális fővárosaink lehessenek csak és kizárólag. Rátérnék most, illetve reagálnék a felvetésekre a képviselők által. Többen mondták, hogy be kell vonni a helyi közösséget, illetve a civil társadalmat a folyamatba meg tudom erősíteni, hogy ez a mi javaslatainkban is szerepel. Részletesebb kritériumokat határozunk meg ezen a téren, és az egyik javaslatunk, hogy a helyi civil társadalmat vonjuk be a pályázati eljárásba és a végrehajtásba is, és a helyi kulturális ágazat bevonása úgy szintén nagyon fontos számunkra, hiszen fontos, hogy egy civil társadalom részt vessen az előkészítésben, az év végrehajtása során, valamint később a későbbi eseményeken is. Továbbá világosabb új kritériumot határoztunk meg, arra vonatkozóan, hogy a társadalom minden rétegét elérjék az adott rendezvények, tehát a kisebbségeket és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat is. Valaki rákérdezett arra, hogy a bizottság vajon egyfajta félidei értékelést készít-e majd. Három független értékelést irányozunk elő öt évenként. Következnek majd ezekbe, és természetesen erről jelentést teszünk a parlamentnek és a régiók bizottságának is ezen független értékelések eredményéről tehát. Valaki felvetette a városok infrastruktúrájának felkészültségét, és természetesen egy ilyen jellegű kritériumot is beépítettünk. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy nem érdemes úgy definiálni az esetleges városokat, mint hogy mekkora legyen a lakosságuk például, mégis ezen városoknak képesek kell lenniük arra, hogy egy egy éven áthúzódó eseménysorozatnak otthont adjanak. A fenntarthatóság eh, hosszú távú gondolkodásra vonatkozóan annyit mondhatok, hogy az első kritérium, mint ahogyan már elmondtam, az, hogy legyen egy hosszú távú stratégiája a városnak. Ennek több vetülete is van. Beletartozik ebbe azonban többek között az is, hogy a pályázás során már létezzen egy városi kulturális stratégia, és be kell mutatni a városnak azt, hogy ez egy hosszú távú folyamat során hogyan bontakozik ki. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen még akkor is, hogyha nem nyeri el a kulturális főváros címet az adott város, akkor is legalább már elindult egy gondolkodási folyamat a jövőbeni kulturális stratégiáról és annak finanszírozásáról. Ami a finanszírozást magát illeti, többen elmondták, hogy nagyon kevés a pénz, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy az adott városok megkapják ezt a címet, amelynek felmérhetetlen értéke van számos eseményt eh, szerveznek az év során. Az 1,5 milliós összeg viszonylag nagy támogatási összeg, ami a kulturális programok illeti, és eh, nagyon helyesen mondták, hogy sok város a strukturális alapokból is kap pénzeket, 15 és 100 millió euró közötti eh, összegek ezek, a kohéziós alapokat is felhasználhatják, és van sok más hasonló cím, ahol például a városok egyáltalán nem kapnak pénzügyi támogatást. Azonban a városok ilyenkor mérlegelik, hogy esetleg az előnyök, vagy az abból fakadó lehető, címből fakadó lehetőségek meghaladják a költségeket. Lassan a végéhez érkezem. Miért is mondjuk azt, hogy a bizottság nevezze ki a fővárost, és nem a tanács? Ez a Lisszaboni szerződés értelmezéséből fakad. Mi úgy gondoljuk, hogy a 291-es cikknek megfelelően végrehajtási aktusnak kell érvényesülnie, tehát a bizottság kap jogköreket, és az európai örökség védjegy, ről sem szabad megfeledkeznünk ebben az összefüggésben. Itt független szakértők végeznek értékelést, tehát van egyrészt egy jogi vetülete a dolognak, és egy gyakorlati is, hiszen hogyha így járunk el, akkor az egész folyamatot lerövidíthetjük. A folyamat 8 hónapot vesz igénybe a panel javaslatától egészen a kinevezésig, illetve a cím odaítéléséig. Hogyha a bizottság végzi ezt el, akkor ezt két hónapra rövidíthetjük le ezt az időszakot. Ez nagyon fontos, hiszen a városok ez időszak alatt gyakorlatilag kulturális főváros jelöltként kell, hogy megnevezzék maguknak, és ez a szponzorok számára, az esetleges támogatók számára nagyon zavaró jellegű tényező. Tehát egy bizonytalanságot jelent. Ami a terminológiát illeti, tehát kulturális főváros, kulturális régió kérdése, Jelen pillanatban kulturális fővárosról beszélünk, természetesen ebbe beletartozhat a város körülvevő szél, szélesebb terület is. Mi a jelenlegi megfogalmazást részesítjük el, előnyben, hiszen nem minden országban találhatók régiók, ezért a jelenlegi megfogalmazást részesítjük el, előnyben, de hát a gyakorlatban a jelenlegi megfogalmazás is lehetővé teszi, azt, hogy régiók nyerjék el a címet, ahogyan 2010-ben történt a Rúrvidék kapcsán. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Még egyszer fel kell tennem a kérdést. A tanács, ugye, megmondja majd, hogy melyik évben melyik ország kapja meg a lehetőséget, hogy kulturális főváros nevezzen ki, ez eddig is így volt. 2000 elején a tanács meghatározta, hogy 2019-ig ez az ország, vagy az az ország nevezheti ki erre az évre vonatkozóan a kulturális fővárost és aztán a város határozza meg, illetve az adott ország határozza meg, hogy melyik város kapja meg a címet. Jól értettem? Így marad ez a jövőben is? Válasz, hogyha jól értem, a földrajzi rotációra, illetve a sorrendre kérdezett rá, a jogalkotók állapodnak majd meg ebben, tehát a tanács és a parlament, mi tettünk egy javaslatot, három alapelvet követve készítettük el ezt a javaslatot, de nyilvánvalóan a jogalkotó dönti el, hogy betartja-e ezt, vagy ezt a javaslatot elfogadja-e, avagy sem. Ez megválaszolja a kérdését? Nos, nem is a tartalomról van szó, mondja az elnök asszony. Nem is annyira a tartalom itt a kérdés. Nem is annyira pályázó városokra gondolok, hanem ki mondja meg, hogy 2020-ban ki van soron, melyik tagállam, 2012-ben melyik tagállam volt soron. Ez ugye nem együttdöntési eljárás tárgyát képezi. Engem az érdekel, hogy megint csak az történik majd, hogy a tanács maga dönti el, hogy 2020-tól kezdődően melyik évben melyik ország javasolhat várost, mint Európa kulturális fővárosát, hiszen ez képezi az egésznek az alapját ami az országok sorrendjét illeti, hogy erről döntsünk. Nos, a mi javaslatunkban az áll, hogy a jogalkotók erősítsék majd meg, hogy a mi javaslatunkat elfogadják-e, ez a mellékletben található, tehát a tanácsnak és a parlamentnek van lehetősége, vagy megerősíti a mi javaslatunkat, vagy változtat azon. De a nemzeti versenyt azt a tagállamoknak kell tagállamokon belül megszervezniük. Mi eddig ezt nem tettük, mondja az elnök. Eddig a tanács tette ezt. Válasz. Az országok listája, a rotációs lista szintén a jelenlegi jogalaphoz van csatolva, a jogalkotók döntenek erről. Elnök, rendben. Zu verstehen. Lehet. azt válaszolnám, hogy a jelenlegi rendszer eléggé rugalmas. Luxemburgnak sikerült a nagyobb régiókat is bevonni. A célunk az, hogy egy város legyen a vezető szereplő, de egyébként a szabályok rugalmasak nem szeretnénk, hogy a régiók pályázzanak, mert az nem lenne egyenlő esély mindenki számára. A jelenlegi rendszer jól működik, hiszen Luxemburg is például megtehette, hogy a régiót bevonja. De a bizottság számára fontos, hogy egy város legyen az, aki vezető szerepet tölt be. Bizonyos országokban természetesen ez azt jelenteni, hogy esetleg szomszédos országokból is bevonhatnak településeket, az egyik oka annak, hogy nem szeretnénk követelményként szerepeltetni, hogy egy városnak legyenek szomszédos országokból is partnerei, az, az, hogy ez bizonyos kormányzási kihívást is jelent már. Most is rendkívül nagy kihívást jelent, hogy akár pártokon túlmenően is támogatást kapjon egy pályázat egy városon belül is. Nos, hogyha ezt kibővítenénk, az túlságosan bonyolult és kockázatos lenne. Jelenleg a mostani rendszer én úgy gondolom már eléggé rugalmas. Petra, parancsolj! Nos, a régióval kapcsolatosan még mondanék egy-két dolgot. Azt gondolom, hogy ez a fajta érvelés a főként a múlt tanulságait megnézve, nos nem igazán elfogadható. Nézzük meg a Rúrvidék példáját. Rúr 2012, ez volt ugye a kulturális főváros hivatalos címe, és hát ezért vagyunk ilyen önfejűek, amikor a regió, régióról van szó, hiszen nem arról van szó, hogy valamilyen intézményes szinten kineveznénk valóban egy régió, sokkal inkább arról van szó, hogyha az önkormányzatok vagy közösségek összefognak, akik valamilyen módon földrajzilag egymáshoz közel találhatók, egy ilyen projektet lábra állítanak, talpra állítanak közösen. Hogy a RUR 2010 esetében ez jól működött, működik, működött. Ez jó példa arra, hogy a régió több, mint egy város és a körülötte lévő terület és vidék. Azt hiszem, hogyha ezzel nagyobb arányú rugalmasságot tudunk teremteni, és az adott tagállamoknak segítünk abban, hogy az administratív terheket is megoldják, amíg ezzel járnak, akkor a régiók számára ez egy ösztönző, hogy jobban együttműködjenek egymással a jövőben. Ezért kérem a bizottságtól, hogy legyenek rugalmasabbak a jövőben, és ezeken a hat, ezeket a határokon átívelő projekteket tegyék lehetővé. Ahogy a Pakkasszony is említette, Áhen és Maastricht példáját, ne csak Maastricht legyen ilyenkor az Európai Kulturális Főváros cím, hanem Áhené is. Fontos tehát, hogy az összes érintett város valóban hasznát láthassa ennek a kulturális főváros címnek, reklámozhassa magát ezzel. Úgy gondolom ezért tehát mindenképpen nagyobb arányú rugalmasságra van szükség, és ez kívánatos is volna. Thank you. Just simply to clarify. Köszönöm. Pontosítanék valamit. 2010-ben az Európai Kulturális Főváros címet Essen Forder térség kapta, és ismeretes volt, hogy egy tágabb régió kapta meg ezt a címet, ezt szerettem volna pontosítani. Okay, so it was a lively discussion. Élénk vita volt. El tudjuk képzelni, hogy a következő időszakban, amikor a javaslatot megfogalmazunk, mennyire élek lesz még ez a vita. Márkó? Csak annyit akartam volna elmondani, hogy még foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel. Olaszországban 2019-re több város is pályázott. Természetesen a regionális aspektust is bevonták a pályázatukba. Egy hálózatot kezdtek el kiépíteni, amely nem csak a város, hanem az egész térség terület szempontjából jelentősé válik. Tehát Európa kulturális fővárosa elképzelése határon átnyúló aspektussal, nos, meg kell néznünk, hogy ezt hogyan lehet a valóságban is kiépíteni. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk megfelelően együttműködni az árnyék jelentős tevőkkel, és így hatékonyan eljárni. Rendben van, köszönöm szépen akkor ezt a kiváló eszmecserét. Nagyon várjuk majd az eseményeket. Kicsit meg is könnyebbültem, hiszen eltart egy kicsit, még nem kerül sor háromoldalú egyeztetésre, azt se tudjuk még egyenlőre, hogy mennyi pénzünk lesz, tehát rávethetjük most magunkat azokra a témákra, ahol nincs pénz, sok pénzre szükség, de intenzíven el kell gondolkoznunk rajta. Köszönöm a bizottságnak is. Rátérünk most a napi rendre. Kedves Szilvia, van egy kis gond. Ugyanis, hogyha megnézed, az árnyék tevők közül csak Trüppel asszony van itt, és Biszki úr. Tudom, hogy három árnyék tevői ülést már összehívtál. Nem hiszem, hogy most ez lenne az a hely, ahol meg kell beszélni a több mint 700 módosítót. Megkérnélek talán arra, hogy röviden szólj a problémáról, mert ma gyakorlatilag ezekről a dolgokról nem tudunk beszélni, mert a kollégák nincsenek itt, és úgy gondolom, hogy intenzív tanácskozásra van szükség elöljáróban a kollégák között kisebb, szűkebb körben. Tehát kérlek, röviden, velősen mondd el, hogy melyek azok a pontok, ahol még gond van. Parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Valóban sajnálatos, hogy a többi kolléga nincs itt, még akkor is, hogyha néhány árnyék jelentéstevő azért itt van, és a bizottság képviselője is jelen van. 386 módosító érkezett, ezekről most még nem tudok szólni, de egyfajta orientációs pontot szeretnék felkínálni, és megragadnám a lehetőséget, hogy tisztázunk néhány dolgot a bizottsággal és az árnyék jelentéstevők némelyikével is. Lehet, hogy vannak olyan módosítók, amelyek rendkívül fontosak az érintettek számára, és ezt mindenképpen sze- tudni szeretném. Köszönöm a kollégáknak a hozzájárulást a munkához. Az EMPL, az étre és a Költségvetési Szakbizottság javaslataival, valamint a Nőgyi Szakbizottság javaslataival is foglalkoztunk. A bizottsági javaslatra vonatkozóan is számos módosító érkezett. Azonban vannak olyan módosítók is, amelyek az én szövegemre vonatkoznak, ahol nyilván még van javítani. Sok olyan módosító van tehát, amelyet el tudok fogadni, amelyekkel semmi gond nincsen. És tényleg nagyon röviden még annyit hozzáfűznék azért, hogy lényegében néhány kolléga módosítója azt a hajlandóságot tükrözi, hogy két programot emeljünk ki a program keretén belül, négy csoportot szeretnénk előirányozni a módosítók keretén belül. Az első csoport, a módosítók első csoportja arra vonatkozik, hogy bizonyos tényezőket jobban kell integrálni. Lehet, hogy ez már túl részletes, túlságosan részletekbe menő. Ezek célja a megfogalmazások javítása, konkrét célokra, definíciókra, fogalom meghatározásokra, hatályra vonatkozóan és néhány intézkedésre vonatkozóan. Trüppel asszony és a néppárti kollégák tartoznak főként ebbe a csoportba, illetve az ő módosítóik. Néhány esetben azt kell mondanom, ezek a módosítók összefüggnek azok az alapelvekkel is, amelyek újra és újra ismétlődnek. Lehet, hogy ezáltal a szöveg egy kicsit nehézkessé is válik, lehet, hogy erre is valamiféle megoldást tudunk találni majd. És aztán itt van a kultúrák közötti párbeszéd kérdése, a célcsoportok kibővítése, sok kolléga nyújtott be erre vonatkozó módosítót, ezt is valamilyen módon szeretnénk majd figyelembe venni. És aztán a KKV-k szerepe a kulturális ágazatban. Biszki úr és néhány más kolléga javaslata is erre vonatkozik. Ők úgy vélik, hogy a kultúra csak azzal függ össze, hogy mennyire térül meg valami, mennyi nyereséget hoz. Úgy gondolom más dimenziókat is figyelembe kell vennünk. És a mikroszintű vállalatokat is le kell fednünk a kulturális ágazaton belül, ezt is fontosnak tartom. Aztán az audiovizuális ágazat prioritása, prioritásként kezelése, ezt is többen kiemelték. Én úgy gondolom, egyensúlyt kell teremtenünk. Szerintem a média és a kultúra található itt egymással szemben, mindkettőt kiegyensúlyozottan egyformán kell kezelnünk. Megpróbálok valamiféle arany középutat találni, Trüppel asszony, Pelliadelli asszony is hasonló módosítókat nyújtottak be egyébként. Ezekben a módosítókban a kultúra belső értékéről van szó, tehát a kultúra, mint olyan értéke, valamint a kultúra gazdasági értéke ez egy másik oldala ugyanannak az éremnek. Aztán Vannak más módosítók, amelyeket talán szintén lehetne támogatni, sőt, felnagyítani, megerősíteni, kulturális örökség az audiovizuális ágazat területén is jelentkezik. Tehát ezek, ez volt egy fontos csoportja a módosítóknak, ezeket mindenképpen azt hiszem jól össze tudjuk fogni, és kompromisszumos módosítókat tudunk kidolgozni az, ezen módosítók alapján. Vannak aztán olyan módosítók, amelyekkel gondjaim vannak, de ezekről mindenképpen vitázni fogunk. Úgy gondolom, ezek nem csak a parlament szerepét csökkentik, hanem magát, nem csak a jelentést gyengítik, hanem magát a parlament szerepét is. A delegált jogi aktusok, tehát felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ellen szólnak ezek a módosítók például, noha ez egy horizontális megközelítés eredménye, Ugye a költségvetés tekintetében egy több éves szabályozásnak van ez alávetve, ennek is érvényt kell szerezni. Aztán a program hatáját erősen szeretnék kibővíteni, ez is egy vitatott pont. Fontos itt a szereplők meghatározása és a kreatív vállalatok által lefedett területek konkrét meghatározása. Két kategória vonatkozik ezen szereplők különleges jellemzőjére. Trüppel és Pájadelli kolléganők is kitértek erre talán. Itt nagyobb mértékben tisztázni kellene a kulturális örökség szerepét a programon belül. Különbséget kell természetesen tenni a strukturális alapok hatája és más egyéb területek között. Nem szabad lemondanunk ugyanis arról sem, hogy a kutatás révén is kézzel fogható eredmények szülessenek. Nos, ami a az idegenforgalmat és a gasztronómiát életé fontos, hogy ne feledkezzünk meg a jogalapról, nem szabad azt hiszem a hatályt a végtelenségig kibővíteni. Aztán a kreatív iparág, a kulturális ágazatok és az ezen a téren tevékenykedő vállalatok, valamint azon vállalatok is, amelyek kulturális célral működnek, de nem tartoznak szigorúan a kreatív ágazathoz. Itt is gond van, úgy gondolom a hatályt nem szabad a végtelenségig kibővíteni, valamiféle középutat kell itt találnunk. Én azt hiszem, kiegyensúlyozott javaslatot tettem, de természetesen nyitott vagyok más javaslatokra, ötletekre is, ami a hatály pontos meghatározását illeti. Azt hiszem, az árnyék jelentéstevőkkel majd még tovább kell dolgoznunk ezen. Ma nincs sok időnk, de úgy gondolom számunkra ezek a legfőbb pontok, ezek kell kell leginkább foglalkoznunk, ami a módosítókat illeti, mint ahogyan már elmondtam az elején, a legtöbb módosítót támogatni tudnom. Kávada kolléga például a különböző kategóriákat részletesebben, pontosabban meghatározta, és sok olyan elemet beépített a módosítójába, amely már, már ma szerepel a kulturális és audiovizuális programban. De azt hiszem Trüpel asszony és más kollégák is, valamint az árnyékjelentéstevők igyekezete arra irányult tulajdonképpen, hogy egyfajta egyensúlyt teremtsenek. Mindeközben természetesen új elem a digitális platforma, a digitális kihívás, ez egy horizontális elem, természetesen ezt is le kell fednünk, hiszen máskülönben ez azt jelentené, hogy nem is tudjuk megérteni azt a világot, amelyben élünk. Aztán, ami a jogalapot illeti, további gond a digitalizálás. Itt meg kell teremteni a jogbiztonságot, mi tartozik az Európán a hatája alá, illetve ahogyan Krúz asszony is elmondta, természetesen a kulturális elő, e, örökséget is e, nagyobb mértékben kellene támogatni a digitalizálás területén. Mit tehetünk itt? Gondoljunk egy platformra, az innovációra, az érintett művek felhasználására, hozzájuk hozzáférésre, tehát itt mindenképpen megfelelő jogalap kell. Aztán itt van a szerzői jogok kérdése is. Ezen kérdés más programokhoz is kapcsolódik, és egyértelműen meg kell határoznunk, hogy mi az, ami a jogalapban benne van, és mi az, ami nincsen. Nos, ennyit a módosítókról. És mivel a bizottság jelen van, Szeretnék néhány kérdést feltenni a bizottság felé, hogy folytathassuk az eszmecserét. Elsőként, nagyon örülök annak, hogy a Kulturális Szakbizottság ülése után a bizottság érti, hogy mik az okai annak, hogy egy keretprogramra vonatkozó javaslattal élünk. Ez egy transzverzális program volt eredetileg. Mi ezt az ötletet kivettük, interdisziplináris megközelítésre van szükség, de egyértelműen fel kell ismerni, hogy két programról van szó. Azt gondolom, hogy a bizottsággal és a tanácsal erről kell majd tárgyalnunk. Másodszorban, ami a pénzügyi eszközt illeti, Az árnyék jelentéstevőkkel beszéltünk erről, és a bizottsággal tárgyaltunk arról, hogy a pénzügyi eszközre vonatkozó módosítókat hogyan fogalmazzuk meg. Kavada kolléga és mások is részt vettek ebben. Azt gondolom, hogy ezen alapokon előre tudunk lépni. Köszönjük a bizottságnak, hogy segített ebben a munkában, hogy segített abban, hogy sokkal részletesebben megnézhessük a pénzügyi eszköz aspektusát, és lehetővé tegyük, hogy ne csak nyereségesség alapúan, hanem kisebb vállalatok számára is megközelíthetővé tegyük a programot. Aztán, ami a díjakat illeti, sikerült előrelépni ezen a területen is. A négyből a harmadik ponthoz értem. A jelentésemben egyfajta monitorozásról beszélünk, amelyet informálisan folytattunk a bizottsággal és a kollégákkal. Nos, ez nagyon fontos, de nem kap megfelelő hangsúlyt. Az Erasmusszal hasonlatosan megpróbáljuk a kulturális programokban a részvételt megerősíteni. Ez a bizottság célja is, és szeretne harmadik országokat, vagy a szomszédsági programban résztvevő országokat is bevonni. Nos, lehetőség van erre, de a feltétele az, hogy ratifikálják a 2010 előtti európai irányelvet és 2010 utáni irányelvet az audiovizuális területen. és a harmadik országokkal kapcsolatban az elmúlt öt évben nagyon sok országnak volt komoly problémája, hogy elfogadja ezen feltételeket. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy egyfajta minősítést vezessünk be a részvétel előtt. Tehát, hogyha egy adott ország megpróbál megpróbálja a pluralizmus elvét bevezetni. Szeretném, hogyha a bizottság erre reagálna, hiszen ez az ő hatáskörükbe is tartozik. Végül pedig szeretném, hogyha a bizottság figyelmet szentelne egy kérdésre. Az első ülésünkön nem volt egyértelmű teljesen. Nagyon sokan, én magam is felvetettük az örökség kérdését és a kultúra szociális aspektusának a kérdését. Erre vonatkozóan eszközök nincsenek, ez egy általános megközelítés, és Európa kulturális politikájának ez az egyik szempontja. Szeretném, hogyha ez felmerülne, én magam és nagyon sok kolléga fontosnak tartjuk ezt ami az egyes a területen meglévő specifikus hatásköröket illeti, ezt nem akarjuk megváltoztatni, nem akarunk túlságosan nagy terhet róni egyes szereplőkre, de szeretnénk, hogyha ezzel kapcsolatban pontosabb képet kapnánk, és a bizottság elmondani az álláspontját, és megnézni, hogy mi az itt, ami számunkra politikailag is fontos, és szeretném az árnyék jelentéstevők véleményét is megismerni. Köszönöm.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 Industrien und die Kultur hogy mi a fontos itt a kreatív és a média ipar szempontjából. Nem vagyok ezek támogatása ellen, de világosság kell tenni, hogy nem szabad, hogy az igazi velejéi kulturális programok kárára menjen ez. Így volt ez a kulturális sokszínűséget védő program esetében is. Én egyszerűen nem tartom elfogadhatónak az UNESCO ezzel kapcsolatos konvenciója, a Kreatív Európa programban ekkora szerepet kapjon. Úgy gondolom, hogy ebben a programban világossá kell tenni, hogy nem teszünk olyat, ami ellentmondásos az UNESCO konvenciójával, az UNESCO programjával szemben. A másik nagy pont az a pénzügyi eszköznek a kérdése. Hogyha ezt jól állítják fel, akkor ez nagy esélyt jelenthet különösen a kis projektek számára, amiknek mindig nehéz, ne, nehéz helyzetben vannak, hogyha kockázati tőkét kell magukhoz csábítaniuk. Ugyanakkor ahhoz, hogy sikeres legyen, ez a kondíciókat megfelelően rögzíteni kell, hogy utólag bármilyen 100 eh, eurós óradíjjal dolgozó banki tanácsadó nyerészkedjen a dolgon, és a kulturális emberek, a kultúra képviselő pedig üres zsebekkel távozzanak. Tehát mindenképpen a kultúra és média projektek javára kell, hogy szolgáljon ez a pénzeszköz. Így kell tehát kondicionálni már kezdettől fogva a finanszírozást. Nem egy konzervatív, akadályokat okozó hozzáférést akarunk, hanem azt szeretnénk, hogyha az új pénzügyi finanszírozási eszköz ténylegesen a projektek előnyére válna, és egy olyan ö, olyan pályázati eljárás alakul majd ki, ami a kultúra teremtőket nem riasztja el. És a harmadik megjegyzésem, nekem volt egy módosító indítványom, ami azt irányozza elő, hogy a média program keretében jó minőségű gyermekprogramokat is támogassunk, ugyanis jelenleg ez nagyon fontosnak tűnik számomra, és a támogatási kritériumokat úgy kellene átalakítani, hogy kifejezetten szerepeljen, szerepeljen belük eh, a gyermekprogramoknak a támogatása. Nagyon örülnék, hogy ezt támogatnák a kollégák. Elnök, köszönöm szépen. Ha, eh, ha jól emlékszem, akkor én magam is támogatnám a gyermekprogramokat, hogyha ezt elfelejtettem volna módosító indítvány keretében, akkor támogatom az önét. Most Zer kolléga kap szót, hogyha kíván szólni. Sim, de Data hát Copa Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy rendkívül fontos programról van szó, és azt gondolom mindenképpen érdemes eszmecserét folytatni erről. Mindenképpen csak pár percet vennék igénybe. Először is hadd mondjam el, milyen nagyra értékelem Costa kolléga erőfeszítéseit, támogatom is őt, az ötleteiben, és támogatom az egyszerűsítés ötletét is, amelyel csökkentető lenne a szervezők és művészek számára az administratív teher. Tehát itt van, egy, itt van a 23-as preambulum bekezdés például, amely a Kreatív Európa programon belül egyszerűsítésről beszél. Azt hiszem, ez mindenképpen összevág azzal a módosítóval, amelyet én benyújtottam. Hadd mondjam el röviden, miről is van szó. Az általány általi finanszírozásról van szó. A digitalizáció támogatásában az általány mindig azonos, semmiféle különböző, különbség nem mutatkozik az összegben, míg a kulturális területen például a fordítási projektek támogatása esetében nagy arányú inkonzesz, inkonzesz, konzisztencia mutatkozik meg. Egy a háromhoz az arány, és azt hiszem ez bizonyos nyelvek eh, szembeni diszkriminációt jelent. Úgy gondolom, eh, ezt a különbséget mindenképpen csökkentenünk kellene a megfelelő módosítók révén. Köszönöm szépen. Szeretném még egyszer elmondani, hogy én is eh, támogatom Trüppelasszony javaslatát, illetve egyetértek az agájaival. Úgy gondolom, mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy ne csak a foglalkoztathatóság játszon szerepet a programjainkban, az én programom esetében is így volt ez. Természetesen ezt is támogatnunk kell, de a lényeg az, hogy olyan programunk legyen, amely a kultúrát a maga különböző vetületeiben támogatja. Itt természetesen nagy gond az, hogy a bizottság azt a kis pénzt, ami erre a területre rendelkezésre áll, szereti nagy projektekre fordítani, ez nem annyira bonyolult, és egyszerűbb ezt kezelni. Sok olyan projektről tudok, amelyek egyszerűen már nem is pályáznak, akiknek elegük van már az egészből, mert olyan mértékű papírhalmaz kell kitöltögetni, hogy tanácsadót kell felbérelniük, és ez elviszi az összes pénzt, amit mi támogatásként nyújtani tudunk. Éppen ezért nagyon fontos lenne a számunkra, hogy ebben a programban, főként amikor a kis összegekről van szó, hát, hogy úgy fogalmazzak, kevesebb papírt használjunk el, és ne legyen szükség ekkora bürokratikus ráfordításra, hiszen ezzel gyakorlatilag el is idegenítjük az embereket is. Azt mondják, hogy hát én ezzel nem foglalkozom, hát ilyen rengeteg papírt kitöltögetni, és nap mint nap ezt hallom. És tulajdonképpen a bizottság is tudja, hogy ez gond, hiszen a konzultációk során, ha rendesen oda, odafigyel, azért számára is kiderülhetett ez, és mindeddig ezen a téren nem történt semmi. Tehát számunkra fontos, hogy a pályázás során minél kevesebb papírt kelljen kitölteni, és hogy ne vegyük el az emberek kedvét attól, hogy pályázzanak. Egyszerűen nincs szükség arra, hogy a különböző tanácsadó vállalatok, általában brit vállalatok egyébként egyszerűen kihúzzák az emberek zsebéből azt a pénzt, ami pénzük nincs is tulajdonképpen. Tehát legyünk felhasználó barátok, bak és kultúra barátabbak is. Aztán még egy kérdés, a, a tagjelölt országok esetében is van egy program, ugye Svájc esetében sokáig tartott a dolog, mert a svá- svájciak eredetileg nem is akartak csatlakozni, már rég csatlakozhattak volna, de hát nem akartak. De hát itt van például Horvátország, amely tagjelölt országként csatlakozott a programhoz, és tudom, hogy Bosznia és Hercegovina szomszédunkként, ugye még nem tagjelölt ország, de mégis az előcsatlakozási folyamatban, annak keretein belül már részt vesz a programban. Érdekelt volna még, hogy a jövőben ki vehet még majd részt. Feltételezem, de Szilve asszony szeretne most válaszolni, vagy nem? Szeretne felszólalni? Parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, pakasszony. Amennyire lehet rövid leszek, és megpróbálok azért mégis válaszolni a felvetett kérdésekre, nagy érdeklődéssel olvastuk végig a jelentésre vonatkozó módosítókat, néhány módosító már felismerült konkrétan a vita során, de néhány általános megjegyzésünk lenne tulajdonképpen. A, a módosítók nagy része, ahogyan a jelentéstevő is mondta, arra vonatkozik, hogy a program hatája kibővül. Ezt gyakorlatilag lehetetlen lenne végrehajtani, anélkül, hogy növekedne a költségvetés, és anélkül, hogy más programok, más EU-s programoktól vonnánk el a pénzt. Ez vonatkozik a tevékenység területére is, és itt főként a kultúrás örökség megőrzését szeretném kiemelni, úgy gondoljuk ez nem tartozik erre a területre, oktatás, idegenforgalom és szociális kohézió. Néhány terület, illetve kérdés teljesen kívül esik a támogatási program keretén, tárgyi keretén, ide tartoznak például a különböző szerzői jogi kérdések és egyebek, ugyanez igaz a célkitűzésekre is. Egy európai nyilvános tér létrehozása, vagy az európai polgárság támogatása és egyebek. Ezek olyan kérdések, amelyek meghaladják ennek a programnak a hatáját, és ezzel eljutottunk a következő ponthoz és a kultúrás és kreatív ágazatok definíciójához. Ez egy támogatási program, pénzügyi támogatási program nem célja, hogy a kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozó politikákat helyettesítse, felváltsa. A bizottság más kezdeményezésekben, más dokumentumokban foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, az Európai Parlament nagyon hasznos hozzájárulásával. A pénzügyi támogatási program definíciója szűkebb, mint a zöld könyvben szereplő definíció, úgy gondoljuk, hogy ezt nem szabad kibővíteni, hiszen máskülönben ismét csak fennállna a kockázat, hogy nem tudjuk a célkitűzéseinket elérni. Ugyanez igaz a lehetséges kezdeményezettek definíciójára is, illetve a program néhány intézkedésére. Ami Costa asszony hozzászólását illeti, illetve általánosabban a célkitűzéseket, úgy látjuk, hogy néhány módosító a keretprogramot két alprogramra szeretné bontani. Mi ezt nem támogatjuk. Úgy gondoljuk, hogy a meglévő javaslat jó egyensúlyt teremt, nem kérdőjelezi meg a kultúra önálló értékét, és ugyanakkor a szociális, gazdasági és kulturális önmagában való értékét is figyelembe veszi. Tudjuk, hogy az audiovizuális területen és más kreatív ágazatok esetében az értékteremtési lánc máshogyan alakul, ezáltal, és ezt figyelembe is veszük, hogy a programon belül másként kezeljük azokat, különböző ösztönzőkkel, különböző indikátorokkal és így tovább, ugyanakkor azonban Mindezen ágazatok ugyanazon kívásokkal szembesülnek, piaci fragmentáció, a digitális fordulat, valamint a pénzügyi támogatáshoz való hozzáférés és a célkitűzések is hasonlóak. A harmadik pillér az ágazatokon átívelő intézkedéseknek alapot teremt ugyan, mi ugyan mégis úgy gondoljuk, hogy fontos támogatnunk ezeket az ágazatokat átfogóan, így például a pénzügyi garanciális eszköz révén. Ezért azt gondoljuk, hogy ez a három osztatú megközelítés a legjobb számunkra. Kiemelném, hogy a célkitűzések bővítése azzal a kötelezettséggel, hogy több mutatót használjunk, sok esetben több problémát fog okozni, mint amennyit megoldana. Ami az ágazaton átmenő tendenciát illeti, több képviselő javasolta, hogy a kreatív irodák létrehozását igazítsuk ezen új alprogramhoz, keretprogramhoz, amelyet javasoltak. Ugyanezen érvelés a három tendenciában meghúzódik azon gondolat mögött, hogy összevonjuk a kulturális kontaktpontokat és a média irodákat, deszkeket, és így tudjunk javítani a hatékonyságon, és nem arra utalunk, hogy egy egységes pontot hozzunk létre megfelelő szakértelem nélkül, de jobb lenne a tudás átadás és a fejlesztés minden kulturális kreatív ágazatban, és megtakarításokat is lehetővé tennénk a back-office költségekkel kapcsolatban. A jelenlegi javaslatot megfelelően rugalmasnak tartjuk a tagállamok és a régiók szempontjából, hogy helyi szinten a potenciális haszonélvezők számára jelen lehessenek, és ugyanakkor áramvonalasíthatnak és megtakaríthatnak mind a tagállamok, mind pedig az Európai Bizottság felhasználása szempontjából is. Néhány konkrétum a kulturális ágazattal kapcsolatban. Ami a finanszírozás szintjét illeti és annak meghatározását, mi ezt megfelelő, megfelelőbbnek tartjuk, mint az eredeti megkülönböztetés az éves és több éves együttműködési projektek között. A jelenlegi kulturális programokban is több program két éves időtartamig futhat, ez az ágazatnak jobban megfelel, mint az egyévesen rendkívül korlátozott időtartam. Ami a média ágazatot illeti, további részletet kértek, megint csak elmondható, hogy vannak olyan területek, amelyek teljesen hatályon kívül vannak a média és a digitális a digital literacy kérdése, és elfogadhatatlannak tartjuk a szétválasztást és a szubszidiaritás szempontjából ez nem megvédhető. A tagállamok az ezzel kapcsolatos támogatást igénylik. Ami pedig a monitorozást és a végrehajtást illeti, az egyes mutatók, amelyeket javasoltak, és itt visszatérnék a célkitűzésekhez, több mutató problémás lehet, hogyha több mutatót használunk a bevezetett mutatók számát nem tudjuk felmérni, és ebben az esetben nem felelnénk meg a jogalapnak, és nem lennénk képesek a megfelelő információt megtalálni, amelyel mérhetjük az adott mutató eredményességét. Tehát ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktust illeti, és a végrehajtási jogi aktust illeti, szeretném kimondani, hogy az egyedüli végrehajtási aktus, amelyre ö, utaltunk, az az éves munkaprogramra vonatkozna, ami pedig a kulturális és a kreatív ágazatra vonatkozó garanciaeszközt illeti. Ö, az részletesség szintje, amelyet a módosítók kérjének, szintén problémát okozhatna. További három részletre térnék még ki nem tartanánk megfelelőnek, hogyha konkrét kulturális szereplőkre, a unikre vagy az IFSZIKre hivatkoznánk, hiszen ez esetleg azt jelenteni, hogy a többi résztvevőhöz, szereplőhöz képest nem ugyanazon elbánásban részesítenénk őket. Ami pedig, ami az állami finanszírozást kapó, vagy pedig a non-profit alapon működő szereplők közötti megkülönböztetést illeti, ez is félrevezethető lehet. Ami az UNESCO-val kapcsolatos kérdést illeti, 2005-re nyúlunk itt vissza, Nos, azt gondoljuk, hogy ez nem feltétlenül lesz releváns a 7 éves időszakon keresztül, és ugyanez igaz arra a korlátozásra, amely az audio-vizuális média szolgáltatás irányelvet illeti. Egy érv amellett szól, hogy növeljük a programban való részvételt, és az egyes országokban, az érintett országokban a felfelé ívelő részvételt tudjuk támogatni. Ami a pénzügyi eszközt illeti, nem egyértelmű, hogy milyen személyes egyéb kiegészítő eszközökhöz nyúlhatnak, de az IPR területén egyes projektekben más lehetőségek is vannak. Ami az utolsó kérdést illeti, szeretném elmondani, hogy már most foglalkozunk azzal, hogy hogyan tudunk erősen egyszerűsíteni a programon. Elektronikus kérdőíveket vezettünk be, ezek sokkal egyszerűbbek, és megpróbáljuk ezt a lehető legnagyobb mértékben elterjeszteni. Ami pedig az általányos szegek használatát illeti, ez részét képezi ennek a megoldásnak, és a piacokon és a kutatásokban ezt mind támogatták, ezért azt gondoljuk, hogy jelenleg egy 20 ezres általánydíjat alkalmazunk az egyik területen, a másik területen pedig meg kell néznünk, hogy hol van szükség fordításokra. Ami pedig a gyermekprogramok létrehozását illeti, már eddig is próbáltuk ezt finanszírozni, az filmek létrehozását, a gyermekfilmfesztiválok megszervezését és más ötleteket is üdvözlünk, hogy hogyan tudjuk megerősíteni ezt a rendkívül fontos részét a filmkészítésnek, amely sajnos leginkább a skandináv országokban található, és nem egész Európában. Köszönöm, és elnézést, hogy ilyen hosszan szóltam hozzá. Vielen Dank! Köszönöm szépen, Dacia asszony! el kell, hogy mondjam, egy kicsit eh, frusztráló, hogy önök mi mindent nem szeretnének. Nagyon remélem, hogy az általunk helyesen megjegyzett dolgok közül mégiscsak szeretnének bizonyos dolgokat felvenni a saját eh, programjukba. Jó, persze, itt vannak a gyermekprogramok, eh, ez kivételesen Trüppel asszonynak a javaslata volt, ezt elfogadták. Én szeretném Da Silva asszony kérni önt, hogy ha meg lenne írásban az, amit szeretnének, akkor jó lenne, hogyha a kollégáknak, különösen Kosta asszonynak és az árnyék előadóknak eljutatnák ezt, és eljutatnák azt is, hogy mit nem szeretnének, különösen annak az alapos indoklását is, és mindezt írásban tennék tehát. Nagyon nehéz volt itt most mindezt megjegyezni, amit elmondott, hogyha annyira kedves lenne, annak nagyon örülnénk, hogyha jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek eljutatná írásban ezt az anyagot, hogy foglalkozhassanak vele. Megkérhetem ön, öntől ezt, vagy ez túlzott kérés lenne? Jó, akkor azt mondanám, hogy ezzel zárjuk a munkát. Nincsen értelme annak, hogy Koszta asszony még egyszer válaszoljon. Kérem már ne! eznek most már semmi hozadéka nem lenne. Meghallgattuk a bizottságot, szeretnénk megemészteni a hallottakat, szeretnénk írásban is megkapni azt, és utána Szilvia még egyszer e, e, szükebb körben kell beszélnünk a dolgokról az árnyék előadókkal, tehát e, kérem, hogy ne borzol tovább az idegeinket. Parancsolj, parancsolj Szilvia. A helyzet teljesen világos. Csak két pont pontot emelnék ki, hogyha megengedi mégiscsak elnök asszony. Amit a kollégák mondtak, azt támogatni tudom, ezt azért mindenképpen leszerettem volna még szögezni. Másodszorban természetesen a bizottságnak át tudom adni a választ, és a bizottság által feltett kérdésekkel is tudok foglalkozni. Azt mondanám, hogy én nyitott vagyok. Elnök, úgy gondolom, még sok vitára lesz alkalom. Szeretnék köszönetet mondani neked a általad végzett munkáért, és természetesen bizottságnak is köszönetet mondok azért, hogy itt volt, és elmondta azt, hogy mit is gondol. Nagyon remélem, hogy egy közös megközelítésmódot fogunk tudni találni ebben a nagyon fontos kulturális programban, a Kreatív Európa programban. Köszönöm szépen tehát, a koordinátorok ülésére este került sor és reggel az eredmények ott voltak az önök postaládájában, a következő ülésre december 18-án kedden kerül sor közvetlenül karácsony előtt. Köszönöm a tolmácsok munkáját is, és mindenkinek jó étvágyat kívánok az ebédhez.